Nos, akkor kezdjük. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és eh, készítsék elő, helyezzék be a kártyájukat a szavazógépbe. Nem ellenőrizzük, eh, bízunk abban, hogy eh, a műszakiak szakértelmére támaszkodhatunk. Először is az Afganisztának nyújtott pénzügyi segítség költségvetési ellenőrzéséről szavazzunk. Jatemaki úr, az elő, asszony az előadó. Tehát kettes módosító kitámogatja, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene elutasítottuk. Hetes módosítót kitámogatja. Ellene azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell, tehát a hetes módosítóval kapcsolatosan megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 9-es Afganisztán, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es mellett, ellene, elutasítva. 11-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as ellene elutasítva. 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 21-es, a 20-as, javítja magát az elnök mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ezt, ha gondolják, ellenőrizhetjük, de elutasítottuk. A 22-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as, mellett ellene tartózkodás elutasítva 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor most a záró szavazás következik. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32-en támogatják, négy tartózkodás ellenszavazat nélkül gratulálunk ki asszonynak. Grúzia Liszek úr jelentése. 13-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást. A 13-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es mellett ellene tartózkodás tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. A 18-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 21-es szóbeli módosítóval az előadó részéről, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, a 24, 23-as következik mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a 23-asról a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk egy szavazattal. A mobilizációs terve nem igazán működött. A következő módosító a 24-25-ös mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 28-as kitámogatja, ellene, tartózkodás elutasítva, 29-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Tehát a 29-est, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszumos mellett, a 30-as, igen, akkor visszatérünk, a 30-asra megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugyanaz a többség, mint amit innen láttam az előbb. Tehát akkor a kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A 32-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. A 34-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 38-as, megnyitom a szavazást 38-asról, lezárom. Elfogadtuk négy szavazattal. Még egyszer ellenőrizzük. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene tartózkodás. Úgy látom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Tehát elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás ezt ismét ellenőrizzük, a 41-es tehát. Megnyitom a szavazást, 41-esről lezárom. Elfogadtuk két szavazat mellett. 42-es mellette, ellene, Oké, okay, akkor ezt is ellenőrizzük. 42-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát elutasítottuk, miután döntetlen az eredmény. Közelebb majd egy csokor lesz a nyakendő helyett. 43-as mellett ellene azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellett ellene tartózkodás ellene azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a 45-öst, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, illetve nem, Svoboda úr mellette szavazott, tehát ezzel az egy szavazattal elfogadtuk. Négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 47-est, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48 és mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellett ellene tartózkodás ezt is azt hiszem ellenőriznünk kell. Az 53-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy ellenőriznünk kell. 58-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a preambulum egyes módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. A kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ha gondolják, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a kettesről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, még az ön szavazatával is. Egyes kompromisszumos mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. A hetes és a nyolcas két részben, illetve együtt, rendben, miután azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences mellett ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenkettes mellette ellene tartózkodás, ezt úgy látom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 12-esről, lezárom. Hannes, Anna ellene, Szoboda úr ellene, tehát 20-19 arányban elfogadtuk. Az INTA szakbizottság együtt szavazunk a, az 1-től 7-ig terjedő módosítókról mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk a következő okafogyottá válik, úgyhogy az egészről szavazunk elektronikusan. A nyolcas rendben, tehát akkor a nyolcasról az ötös kompromisszumos most nem fogadtuk el ezért, kellene ezt átugranunk tehát én erre így emlékszem. Akkor most elektronikusan megnyitom a szavazást. Még ketten kell, hogy szavazzanak. Svoboda úr és még valaki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk Liszek úr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 meg kell vitatnunk Horvátország csatlakozási kérelmét, tagságra irányuló kérelmét. Kérem szépen, azok, akik el akarják hagyni a termet, tegyék meg most. Akik maradni akarnak, maradjanak. A Horvátország Európai Uniós tagságának kérelmével és a szerződésről van szó. Kérem szépen, vegyük figyelembe, hogy Horvátország és az EU szempontjából egy fontos momentum a csatlakozás, és kérem kezeljük is ennek megfelelően. A 7 8-as napi rendi pontokat együtt tárgyaljuk, hiszen a horvátországi eh, kérelem, illetve a saját kezdeményezésű jelentés, mindkettő Hans Svoboda műve, és ezek szorosan kapcsolódnak. Lezáródtak a csatlakozási tárgyalások június 30-án. A tanács az Európai Parlamenttől jóváhagyását kéri. A csatlakozási szerződés aláírása szeptem, december 19-én lesz Varsóban. Azután indul meg a tagállamokban a ratifikációs folyamat, illetve Horvátországban remélhetőleg 2013. július 1-én üdvözölhetjük a 28. EU-s tagállamot. Most pedig a jelentéstevőnek adom meg a szót. Önni a szó, a úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a szót. Ahogy az elnök úr említette, a 7-es és 8-as napi rendi pontokról van szó. A 8-as napi rendi pont a súlyosabb, vagy nagyobb van súlyú, ugyanakkor egyszerű igenről vagy nemről van szó. Hát én persze igent javasolnék, mármint hogy mondjuk igent a csatlakozási szerződésre. Mint tudják, Horvátországgal hosszú ideig tartottak a csatlakozások, a tárgyalásokat jelentésekkel kísértük, és a plenáris ülésen is itt is így kísértük figyelembel, és utaltunk arra is, hogy hol van szükség reformokra, ez a parlament mindig azt az álláspontot képviselte, amely kritikusan szemlélte Horvátországot, de pozitív, bíztató szavakat is megfogalmazott a reformok végrehajtását elősegítendő. Parlamentként az az ország voltunk, ugye 2009-ben kívántuk lezárni a csatlakozási tárgyalásokat, de amellett álltunk ki, hogy 2011-ben hozzunk minden tető alá, úgy, hogy a csatlakozás ennek a parlamentnek a ciklusa alatt következzen be. 2013 közepe tehát a kitűzött határidő. Az idei évben szeretnénk határozatot hozni, azzal kapcsolatban, hogy jóvá hagyjuk ezt a csatlakozást, Paszka kolléga említette, a megfelelő csatlakozási szerződés aláírása valóban bekövetkezhessen december 19-én Varsóban idén. A tárgyalások arra mutattak rá, hogy a legfontosabb pontok, amelyek kapcsán követeléseket fogalmaztunk meg, azt mondhatjuk, hogy a követeléseinknek vagy követelményeinknek nagyjából megfeleltek, ezért el tudjuk fogadni a csatlakozási tárgyalások eredményét. Ez nem csak a nem csak Horvátországra vonatkozó fontos fejlemények az egész régió szempontjából. Tudjuk, hogy a következő csatlakozás ebből a régióból nem várható a következő években, mert ebben a régióban jelenleg nem folynak ilyen jellegű tárgyalások. Meglátjuk, hogy a tanács mit fog az év végén mondani, decemberben hogy fog dönteni a tanács, de hát abból indulunk ki, hogy a tárgyalások olyan soká tartanak, mint Horvátországgal, az azt jelenti, hogy a következő években nem kell azzal számolni, hogy csatlakoznának ebből a régióból való országok. Ugyanakkor az is jelenti, és éppen ezért nagyon fontos a döntés, ez arról is van szó, hogy nem a folyamat végét vezetjük be, hanem zöld utat engedünk az egész régió integrációja számára. Horvátországból azonban az a tanulságot is le lehet vonni, hogy minden országnak meg kell felelnie a követelményeknek saját házatáján, így lehet csak a csatlakozás megvalósítani. Azt javaslom tehát, igent mondjunk a csatlakozásra, Horvátország csatlakozására. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb kijelentés vagy nyilatkozat, amelyet ez a parlament adhat. Így megadjuk az irányt. Azonban azon gondolkoztunk, és a parlamentnek javasolni szeretném, hogy egy kísérő állásfoglalásban térjünk ki azokra a pontokra, amelyek kapcsán Horvátországban van még tennivalója ezen az úton. Nincsenek nehézségek szerintem a ratifikációt illetően, azonban abból kell kiindulni, hogy Horvátország a reformlépéseket, amelyeket még nem tett meg az igazságügy területén, a gazdasági és szociális politikák területén meg fogja ezeket lépni, tehát ezeket a reformlépéseket, és remélhetőleg Horvátország, amely a pt ket illetve az állampolgári jogokat illeti, ideértve a kisebbségek jogait, nem csak a szép kisebbségek gondolok, hanem a szexuális orientáltság szempontjából megnevezhető kisebbségeknél, tehát Tudjuk, hogy itt azért voltak bizonyos incidensek Horvátországban, amelyek nem feltétlenül pozitívan értékelendőek, mi ezeket bíráltuk, ezeket az incidenseket. Abból indulok ki, hogy Horvátország levonja a tanulságokat, csak két példát akartam tehát említeni. Ez a kísérő állásfoglalás néhány bizottságból még véleménytervezet, illetve módosítók várhatóak. A kísérő állásfoglalás azt eh, fogalmazza meg, igen, akarjuk a csatlakozást, fel akarjuk gyorsítani a ratifikációt, de kérem szépen Horvátországban legy, vegyétek tudomásul, hogy felelősek vagytok azért, hogy például a Hágai Nemzetközi Büntetőbírósággal, a menekültek visszafordításával kapcsolatban még a környezetvédelem területén is vannak tennivalóitok, a különböző a dráva, <clears throat> a drávai vízerőművek, duzzasztógált a kérdése kapcsán. Van még tennivalótok, ezt üzenjük Horvátországnak. Tudjuk, hogy nem csak Horvátországról van szó, néhány tagállamban is van probléma, tehát most ugye Horvátország van, a csatlakozási folyamatban. Ebben az értelemben, elnök úr, vitára bocsájtom jelentésemet, remélem, hogy gyorsan tudunk dolgozni, November 20-án Strasbourgban, a bizottságban szavazunk majd a jelentésről. Remélem, hogy elég gyorsan tudunk dolgozni, hogy megvalósítsuk, és december 1-én itt Brüsszelben a megfelelő határozatot is meghozzuk, abban az értelemben, hogy a parlament támogatni fogja tehát a csatlakozást. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos lezárása lenne egy hosszadalmas, de kölcsönös szimpátia által jellemzett folyamatnak. És zárásképpen elmondanám, Horvátország, a különböző kormányok, kormánytagok, pártok mindig is tisztelték, tiszteletben tartották ennek a parlamentnek a véleményét, mert mi szimpatikusan bíráltuk a horvát partnereket, és szerintem ez szükség is, szükséges volt ez a bírálat. Szerintem nagyon jó példa, nagyon jó együttműködés a parlament, Európai Parlament és egy tagjelölt ország között. Köszönöm szépen. Azt hiszem, igen, ez egy nagyon jó jel. Nem csak számunkra, hanem a régióbeli országok számára is fontos jelzés, hiszen be tudjuk mutatni, hogy a dolgokat folytatni lehet, nem állítottuk le a bővítési folyamatot, Horvátországgal kapcsolatban nem csak azt várjuk, a csatlakozzon, várjuk a kollégáinkat, akik ennek a parlamentnek mielőbb a tagjai lesznek majd. Posselt úr, aki az árnyék előadó, kérem, hogy vegye át a szót. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném felvetni a kérdést, hogy mikor ejtjük meg pontosan a szavazást Strasbourgban, mert eredetileg hétfő 14-e volt, és most a kolléga 20-át említette, ez vasárnap lenne, Nos, én a ö, péntek védelmezője vagyok Strasbourgban, sőt, akár szombaton is szívesen üléseznék Strasbourgban, de azt hiszem, hogy vasárnap mégiscsak túlzás. Noha, Otto von Habsburg 99. születésnapja lenne ez, aki nagyon sokat tett Horvátországért tehát ennek lenne bizonyos szimbólumértéke. Ennek ellenére ö, azt hiszem tehát, hogy csütörtök a 17-e lenne ez az adott dátum. Tehát csütörtökre tesszük át ezt a szavazást. Nos, ami a komolyra fordítva a dolgokat, az árnyékjelentőstevőként mondom Svoboda kollégának, hogy köszönetet mondok a nagyon hosszú éveken keresztül tartó remek együttműködésért a Horvátország csatlakozását illetően. Azt hiszem, hogy ez egy történelmi esemény, de a történelmi szót nem szabad túl sokat használni. Húsz évvel ezelőtt voltam Horvátországban, és akkor ott a legbrutálisabb háború zajlott, több mint százezer ember 1991 őszén elűzésre került Vukovert, elpusztították egy virágzó európai várost, egy virágzó kis Európát, és én a helyszínen átéltem ezt, több tízezer halott, több mint százezer elűzött, és húsz évvel később az a szerencse ér minket, hogy a csatlakozási tárgyalások lezárásában közreműködhetünk, és azt hiszem, hogy itt használhatjuk a történelmi szót, és nagyon örülök, hogy ez sikerült Horvátország csatlakozását elérni, 20 évig tartott, ez nagyon hosszú folyamat, és szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy ez a szakbizottság elérte, és a plenáris is csatlakozott ehhez, hiszen Svoboda kolléga is szólt erről, amikor a 2009-es évről beszélt, hogy sikerült ezeket a dátumokat kitűzni. Voltak olyan emberek, akik ellenezték ezt az Európai Parlamentben, nem lehet olyan dátumokat kitűzni, amikor természetesen tudjuk, hogy a kritériumok fontosabbak, mint a dátumok, és a dátumok mindig elhalasztódnak, de hogyha nem gyakorlunk bizonyos nyomást, akkor semmit nem érünk el, és akkor ez soha napjára halasztódna ez az egész. És el kell mondanom, hogy a magyar elnökség mellett, amelynek nagy érdemei vannak ebben, maguk a horvátok is sokat tettek, de ez elsősorban az Európai Parlament teljesítménye, eredménye, amely ezen folyamatot a nagyon nagy nehézségek ellenére sikerre tudta vinni, és még egyszer szeretném elmondani, hogy egyetlen tagjelölt országnak sem kellett, még megközelítőleg sem ilyen sok jogos és jogosulatlan követelményt teljesítenie, mint Horvátországnak. Az EU úgy viselkedett, mint egy anya, aki hét gyermeket nevelt, és a nyolcadik gyermeknél mindent be akar pótolni, amelyet a hét gyereknél, a hét előző gyereknél elmulasztott. A következőt szeretném elmondani a szöveggel kapcsolatban, kedves Szoboda úr. Az a véleményem, hogy meg kellene nézni, és ez az, amit egymással meg is beszéltünk, hogy a kísérő állásfoglalás, amely a jogalkotási szöveget illetően mindannyian egyetértünk erre, mindannyian igent, világos igent akarunk mondani. De ami a kísérő állásfoglalást illeti, a kritikus pontokat természetesen meg kell ebben említeni, de azt hiszem, hogy le kellene mondanunk arról, hogy túlságosan sokat abból, amit az egyes csoportosulások itt helyesnek és kívánatosnak tartanak a parlamentben, hogy ezeket bele gyömösszöljük ebbe az állásfoglalásba. Nem azért, mert akkor túlságosan hosszas lenne, most nagyon jól megszövegezett és rövid, hanem azért sem szabad ezt megengednünk, mert nagyon nehéz helyzetben ülésezünk, határozatunk a horvát választások előtt két nappal történik, és nem szabad beavatkoznunk a horvát belügyekbe. Egy nagyon nehéz népszavazásra kerül majd sor Horvátországban ebben az időszakban, és az Európa ellenzők nem akarjuk erősíteni paternalizmusunk révén. Éppen ezért azt hiszem, hogy a lényegesre kellene szorítkoznunk ebben az anyagban, és a lehető legkevesebb belpolitikát belevinni ebbe az állásfoglalásba számos módosítót dolgoztam ki ezzel kapcsolatban a frakciónk részéről, amelyek megpróbálják a szöveg terjedelmét némileg csökkenteni, ahelyett, hogy tovább nyújtanák azt. Tehát a módosító indítványaim nagy része csökkentésre, rövidítésre irányuló javaslat. A második olvasatban jó lenne erről még részletesen vitázni, de az alap elveket ajánlanám a többi frakciónak is. Amit Szoboda úrtól kérni szeretnék, azt hiszem, hogy a jelentéstevő teheti meg a legjobban, ezt nem készítettem módosítót. A 17-es pontról van itt szó, ahol az el, hogy támogatjuk a csatlakozási szerződés aláírását, és támogatjuk Horvátországot a csatlakozás során, és az előző pontban az szerepel, hogy üdvözöljük a csatlakozási tárgyalások lezárását az egyes pontban, de, és akkor itt áttérünk a különböző problémákra, amelyekre, amelyeket még meg kell vitatnunk. A tárgyalások már lezárultak, tehát Horvátországtól tulajdonképpen nem követelhetünk már semmit, Éppen ezért az lenne a javaslatom, hogy a 16-os pont és az 1-es pont tekintetében talán ezeket erősebben egymásra kellene hangolnunk, hogy a csatlakozási szerződésre adott igenünk a szöveg elején álljon, mint a szöveg alapkijelentése, és aztán a különböző pontokban tárgyaljuk módosító indítványok formájában az egyéb témákat. A mi Nekünk is van néhány módosítónk sajnos, de ezek megpróbálják a szöveget karcsúsítani, ahelyett, hogy terjedelmesebbé tennék azt. Ennyit tehát az első eszmecserő során. Még egyszer köszönetet mondok minden frakciónak a remek együttműködésért. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Weigel úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is támogatom a kollégákat a jó kívánságokban, a gratulációkban. Mindannyian egyetértünk, hogy Horvátország mindenféleképpen megérdemli hogy lezáruljon, lezáruljon ez a nagyon hosszadalmas tárgyalási folyamat. Mindannyian egyetértünk abban is, hogy ebben a folyamatban Horvátország igen jól kihasználta az összes kínálkozó lehetőséget, mint ahogy az előadó is erre utalt. Ugyanakkor véleményem szerint a mostani eszmecsere feltétlenül a parlament szokásos gyakorlatának megfelelően kell, hogy lezáruljon. A parlament egyik védjegye az, hogy mi mindig is őszinte barátként nyilatkoztunk Horvátországról, és szeretnénk, ha minél előbb csatlakozna Horvátország az EU-hoz. Egyetértek abban, hogy minden hivatalos eljárást le kell folytatni, mégpedig átlátható módon és minél gyorsabban. Egyetértek azzal, hogy nem most van itt az ideje és helye olyan kérdések felvetésének, amit gyakorlatilag már lezártnak tekinthetünk a tárgyalások lezárásával. Viszont nem ártana, hogyha néhány kérdésre rávilágítanánk, amit elvárunk egy új, újonnan csatlakozó tagállamtól, annak érdekében, hogy megfeleljen a szokásos EU gyakorlatnak. És ezek azok a kérdések, amelyeket az előadó is nagyon baráti szellemben nyíltan megemlített, és ezeket a mi frakciónk is támogatja. Szerintem most mindenféleképpen azt is hangsúlyoznunk kell, hogy Horvátország nagy árat fizetett a csatlakozásért, és reméljük, hogy ez minél előbb lezárulhat. Elnök, köszönöm szépen, Brok úr. Elmár, Sir Elmár. You have the floor, sir. Öné a szó, uram. Biztosan a horvát barátaival telefonált. Nem, nem, nem mondja Elmar Brock a német parlament egyik tagjával beszéltem. Előkészítette ugye a ratifikációt, mondja az elnök. Pártbarát, nem barát, mondja Elmabrok. Igen. Némete vált Elmabrok, rövid megjegyzést tennék. E, A. támogatom Szoboda úr jelentését. Azt hiszem, hogy ez egy fontos jelzés ebben a bizonytalan időben. Szerintem helyes az, hogy világosan megfogalmazzuk, hogy bizonyos területeken még van mit tennie Horvátországnak, közigazgatás, jogállamiság területén, korrupció, ott azért nincs még minden rendben. Fontos ezt kiemelni, de azt gondolom, hogy a bizottság időközi márciusi jelentését követő ajánlások a track record kapcsán itt eh, további feltételek merültek fel, amelyek betöltése fontos a csatlakozáshoz. Más országoknál is tapasztaltuk, hogy ilyen feltételeket még teljesíteni kellett. Ugye az ország jelentésből is láttuk, a bizottság jelentéséből a többi balkándeli állam esetében nagyon sok a nehézség, és hosszabb időtávban kell gondolkozni, míg a többi régióbeli ország tagállam lehet. 2003-ban Tesszalonikiban indult ez a folyamat. Horvátország példája nagyon jó, fontos, hogy nyitott az ajtó, nyitott a kapu a régió számára, az egész régió stabilizációja szempontjában nagyon fontos ez az, üzenet, ez az üzenet, úgyhogy a jelentéstevő ajánlását követnünk kellene, megfelelő hangsúlyt téve. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság nevében Lange úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Európai Parlamenti Képviselő Urak és Hölgyek, mint tudják, a bizottság véleményét Horvátország csatlakozásáról október 12-én leadta, pozitív volt a vélemény, és Füle biztos úr itt volt a parlamentben október 12-én, hogy ezt be is mutassa a bővítési csomag keretében. Ahogy ez már elhangzott, Horvátország az első ország, amely az új bővítési eljárás hatája alá tartozott. Azt hiszem, hogy nagyon sok benchmarkot határoztak meg ennek eh, során, és mint néhányan említették, kicsit tovább is tartott, de ez hozzájárult ahhoz, hogy a Horvátországot valóban kézen fogva vezessük a csatlakozási folyamatban, a bizottság legutóbbi országjelentésében pozitívan nyilatkozott, azt mondhatjuk, hogy Horvátország jó úton halad, felkészült a tagságra. Az országjelentés az utolsó ilyen lesz, és ezt követik majd a monitoring jelentések. Ha megengedik, a monitoring jelentésről szeretnék szólni, mert a csatlakozási szerződésben a bizottság eléggé jelentős mandátumot kapott Horvátország további felkészítését illetően. Mint említettem, nem lesz új országjelentés, jövő ősszel az ország jelentést egy átfogó monitoring jelentés váltja majd fel. Kicsit másként fog kinézni ez a monitoring jelentés, mint az országjelentés. Több eh, részletet fogalmazom, mert tehát belebonyolódunk a részletekbe. Megnézzük, hogy, Magyar, hogy Horvátország a kötelezettség vállalásainak milyen szinten felelt meg. Az eszközök monitoring táblázatokból állnak, ezek a monitoring táblázatok, tehát az alapvető eszközei ennek a jelentésnek, ezeket a táblázatokat előkészítjük a Horvátországból kapott információk alapján, de minden más információt, civil szervezetek információit is bevonjuk, annak érdekében, hogy valóban objektív és igazságos képet alkosságról. A következő monitoring táblázatot a tanácsnak a jövő hónapban fogjuk előterjeszteni, vitára bocsájtani, együtt a már meglévő országjelentéssel. Aztán tovább folytatjuk a párbeszédet, amelyet Horvátországgal megkezdtünk. A stabilizációs és társulási megállapodás követően a stabilizációs és társulási megállapodásról idén decemberben lesz egy ülés. A monitoring jelentések mellett, és a monitoring táblázatok mellett, amelyeket említettem, fél évente készülnek jelentések azokról a fejezetekről, amelyeket kritikusnak tekinthetünk. A 23-as hírhetté vált jelentés az igazságügyről és a alapjogokról. Tehát ezeket a problémás fejezeteket, a 24-es, ugye a biztonság, igazságosság, szabadság térsége is egy ilyen kritikus fejezet. A csatlakozási szerződésben lehetőség van arra, hogy a tanács megfelelő intézkedéseket foganatosítson a bizottság javaslatára, ha Horvátország a csatlakozási úton nem felelnek, felelne meg minden feltételnek. Lehetőség nyílik arra is, korai jelző rendszer kapcsán figyelmeztető leveleket megfogalmazni, ha problémákkal találkozunk, a monitoring jelentések készítése során. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy mi a bizottság részéről ezt a monitoring mechanizmust olyan lehetőségnek tekintjük, hogy a horvátokkal együtt egy irányvonalat határozzunk meg, egyfajta vezető rendszert, amely segítségével fel tudnak készülni a végleges csatlakozásra. A közös célunk nyilván az, hogy Horvátország a csatlakozás idején teljesen felkészült ország legyen, amely a tagság összes felelősségét magára vállalja. Köszönöm. Köszönöm szépen, Svoboda úr. Köszönöm szépen. Nagyon röviden én is a bizottságnak és a tanácsnak, a különböző soros elnökségeknek szeretnék köszönetet mondani, ugyanis nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az együttműködés az Európai Parlament illetve a bizottság és más intézmények között jól működött. Ez a bizalom által jellemzett együttműködés lehetővé tette, hogy végül is jó megoldás szülessen. Két megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik Poszelt úr javaslatára vonatkozik, tehát hogy az 1-es és a 16-os bekezdést ötvözzük össze. Ezt alapvetően pozitívan értékelem, és ebből egy második bekezdés születne az anyag elején ebben a jelentésben, és nem a az egyetértési jelentésben. Ezt mindenféleképpen üdvözöljük és támogatni tudjuk. Azt hiszem, hogy a kollégáknak is elfog, a kollégák számára is elfogadható és aztán az egyes pontokat majd áttekintjük, megvizsgáljuk a módosítókat, különösen a rövidítésre irányulóakat, mint ahogy Poszelt úr elmondta. Ezt majd az árnyék előadóval természetesen közösen megvitatjuk és egy kompromisszumot igyekszünk majd kialakítani, amit mindenki, vagy legalábbis a nagy többség támogatni tud, és én kérem a kollégákat, hogy erőteljesen támogassák a jelentést, illetve magát a csatlakozást, hiszen ez egy nagyon fontos jelzés. Ami pedig a monitoring jelentéseket illeti, azt szeretném még elmondani, hogy abban is megállapodtunk az árnyék előadóval, hogy ami az országjelentéseket, a monitoring jelentéseket illeti, itt ezzel a szakbizottság nem kíván külön foglalkozni. Itt a legsúlyosabb, a legfontosabb problémákra irányul majd ez az átültetési folyamat során, és délkelet a dél-kelet-európai munkacsoport fog majd ezekkel foglalkozni, de nem akarunk egy állandó monitorozást végezni a parlament részéről, hiszen ez a, ez a bizottság feladata, ott kell, hogy lecsapódjanak az ilyen még fontosabb kérdések. Még egyszer köszönöm az jelentéstevőknek és minden kollégának az együttműködését, illetve Remélem, hogy minél nagyobb konszenzust fog élvezni a jelentésem. És elnézést hogy vasárnapra akartam becitálni Posselt urat, bármennyire kedvelem is Strasbourgot, ezt nem tenném, úgyhogy csütörtökön lesz a szavazás. Köszönöm szépen, mondja az elnök, mielőtt lezárjuk az ülést, még bejelenteném, hogy a módosítók határideje holnap, október 21-e dél. Második bejelentés. Úgy döntöttünk, hogy kitoljuk az Ukrajnával kapcsolatos módosítók benyújtásának határidejét november 3-a csütörtök dél. Brok úr, nem lehetne esetleg hétfőig, ha jól tudom, az október 31-e. Én novembert mondtam, mondja az elnök, november 3-át. Jó, rendben, akkor szuper. Nagyszerű, akkor sikerült megállapodnunk. A harmadik bejelentésem pedig, hogy a következő ülésre Strasbourgban október 24-én kerül sor 48 és 410 között a francia védelmi miniszter jelenlétében legvégezetül pedig. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt a történelmi ülést én elnökölhettem, és külön köszönöm minden kollégának, hogy aláhúzták ennek a eseménynek a történelmi jelentőségét. Szóboda úr, az elnök úr nem tudom, hogy Brock úr a szélső balon marad a jövőben, vagy visszaköltözik az eredeti helyére, Brock úr. Azt hiszem, hogy ezzel erősödne a baloldal, és gyengülhetne a néppárt. Elnök, a következő lépés a legszélsőségesebb szélső baloldalra ülni lesz majd. Köszönöm, Strasbourgban találunk, és gratulálunk, találkozunk, és minden horvát kollégának gratulálunk.